hogy Price asszony az AKC EU delegációban helyettesítse Gebhardt asszonyt, van-e bárkinek ezzel szemben ellenvetésem, akkor ezt elfogadtuk. Az IMCO javaslatot tett és elfogadott el, hogy